Please, you can only speak uh, when I give you the floor to allow for the best possible sound quality. To ensure the best possible sound quality and to avoid background noise, please mute your microphones whenever you are not speaking. Passive participants are invited to attend on listening mode. Jó napot kívánok! A Foglalkoztatási Bizottság megkezdi a munkáját. A passzív résztvevőket arra kérjük, hogy figyeljenek a nagy számú résztvevők esetén arra fogjuk kérni a passzív résztvevőket, hogy kapcsolódjanak ki, és csak az aktívan hozzászólókat hagyjuk részt venni. Ez az első ülésünk ilyen hosszú idő után, és az elmúlt időszak mozgalmas volt, úgyhogy több mindent is meg kell, hogy tárgyaljunk a szezonális, illetve a határokon átjáró dolgozók helyzetét például, az ELA igazgatójának levelet küldtünk, hogy foglalkozzanak a több százezer határokon át nyúló munkát végzőkkel, illetve a szezonális munkát végzőkkel az Európai Unióban, akik fizikailag most kiszolgáltatott helyzetbe kerültek a COVID-19-es válság miatt. Ez a levél egy kezdeményezés eredménye, amelyet a Renew frakció koordinátora Dragos Piszlerú kezdeményezett. A témát megbeszéltük a legutóbbi árnyékelők adói ülésen a 883-as rendelet tárgyalásakor. Az ülésen a tolmácsolás nyelvei angol, francia, német, olasz, lengyel, spanyol és magyar. Folytatja tehát az elnök a megfelelő Európai Uniós jogszabályozást a tagállamoknak át kell ültetni, és hogyha adatok vannak a határokon átnyúló munkát végzőkről, illetve szezonális munkát végzőkről, akkor ezt kérik, hogy szolgáltassák. Fontos a dolgozók munkahelyi egészsége, illetve az, hogy a munkájukat végezni tudják, az ELA igazgatóját eh, meghívtuk, felkértük arra, hogy Schmidt biztossal vitassa meg ezt a témát. A következő ülésünkön kerül majd erre szól, sor május 26-án, én nagyon kíváncsian várom ezt az eszmecserét, az ELA igazgatójával és Schmidt biztossal. Ugye tudjuk, hogy a szezonális munkát végzők, illetve határokon át eh, nyúló munkát végzők helyzete most különösen nehéz. Ez tehát egy fontos tájékoztatás volt a részemről, és szeretnék még egy információt közölni. A FEAD-dal kapcsolatos változtatások. Gondolom mindenki tudja, hogy 2020. április 17-én a lekiszolgáltatottabbakat támogató európai alap a FEAD módosult, és ezek a módosítások megjelentek az európai közlönyben is április 24-én. Papír jegyek is segítségével is nyújtottak eddig élelmiszer és egyéb segítséget a rászorulóknak. Évente körülbelül 30 millió ember kap támogatást ebből az alapból, tehát ez nagyon nagy dolog. 13 millió ember kap támogatást. Nos, a koordinátorok döntéseket hoztak írásos eljárással, ezekről is tájékoztatást kell adnom. Két írásos eljárás volt, az egyik március végén, a másik május elején. A foglalkoztatási szakbizottság minden tagját írásban fogjuk tájékoztatni az eredményről, és természetesen a jegyzőkönyvet is csatolni fogjuk a jelen ülés jegyzőkönyvéhez, az előző jegyzőkönyvet pedig ellen vélemény nélkül ellenvetés nélkül elfogadjuk. Térjünk rá a napirendünk következő pontjára, erre gondolom várt mindenki. Ez pedig Kriszta Szedlácsek asszonynal folytatott eszmecserénk, aki az EU-OSA igazgatója, és szeretném őt sok szeretettel köszönteni. Először is megszakadt a kapcsolat az elnök asszonynal. social and employment impact of the tehát a kapcsolat helye, helyreállt. Sedlácsek asszony az EU-OSA igazgatója, és ő egyébként orvos, munkahelyi egészségügy specialistája. Meg is adom tehát neki a szót minden késlekedés nélkül, tanulmányozza a jelenlegi egészségi és biztonsági helyzetet a tagállamokban. Kérdezi Kriszta Sedlecsek asszony, hogy hallanak-e. Igen, köszönöm szépen. Tehát akkor köszönöm a meghívást erre az eszmecserére, tisztelt elnök asszony, és hát tényleg a mostani meghallgatásunk elején is ezt tapasztaltam, hogy a kommunikáció nagyon jó minőségű volt, ezt köszönöm szépen. Szeretném megköszönni, hogy számítottak rám. Bilbaóból köszöntök mindenkit. Ugye tudják, hogy Spanyolország nagyon komolyan érintett volt, és nagyon kemény szabályokat kellett bevezetni, de most már szerencsére ki lehet menni az utcára, egy kicsit lazítottak a szabályokon. Szeretném röviden összefoglalni azt, hogy az EU-osa mit is tett az elmúlt években, nagyon intenzíven dolgoztunk az elmúlt hetekben, erről is beszélni fogok, és persze mindez a COVID-19-hez kapcsolódik, illetve a munkahelyi biztonság és egészségügy témájához. Ez egy kulcsfontosságú terület, különösen akkor, amikor ugye most éppen arról van szó, hogy visszatérjünk lassan a munkahelyekre dossziékról fogok végig haladni, amelyeket önök nem látnak, de tudom, hogy az európai parlamenti képviselők ezeket megkapják, és később ezek a dokumentumok elérhetőek lesznek az Európai Parlament honlapján keresztül. Azt hiszem érdemes megnézegetni őket. Az összes információhoz vezető linket én megadtam. Tehát ezek az önök rendelkezésére állnak. Mielőtt belevágok, hadd foglaljam röviden össze, hogy mi történt az ügynökségben. Hát nyilván a válsághoz fűződően rengeteg mindent kellett tenni. Március 13-án be kellett, hogy zárjuk az irodáinkat. Pont ekkor tettük közzé azt az információt is, hogy mindannyian távmunkát végzünk, de mindenki dolgozik, és teljesítjük a feladatainkat, sőt, még intenzívebben dolgozunk, mint korábban. A dolgozóink 100%-a távmunkában dolgozik, ehhez megvan a szükséges felszerelésünk, tehát laptopok és egyéb informatikai berendezések a rendelkezésre állnak voltak, akik még az ergonomikus széket is haza tudták vinni, hogy a megfelelő körülmények között dolgozhassanak otthon. Tehát a szabályokat teljesítettük. Ez azért is jó, mert az üzleti folytonosság, illetve a munka, az üzletmenet folytonossága nagyon fontos volt. Az emberek egyébként már korábban is megszokták a távmunkát, korábban is dolgoztak így. Nos, mit is tettünk? A honlapunkon eh, létrehoztunk egy külön eh, szekciót, ami a járványal kapcsolatos, és ide gyűjtöttük össze az összes erőforrást, amit eh, mindenkinek nyújtani tudunk, tehát a célcsoportoknak, munkavállalóknak, munkaadóknak, szociális partnereknek az elérhető erőforrásokat összegyűjtöttük. Hogyha a honlapunkra mennek, akkor külön ikonja van ennek, és erre kantintva ide jutnak. A kiadványainkról szólnék néhány szót. Az első kiadvány az március 12-én jelent meg. Egyfajta útmutatóról van szó, amely a koronavírusról szólt, és a munkahelyi egészség biztosításáról. Többnyelvű információs anyagokat is készítettünk, az ECDC-vel, testvérügynökségünkkel együttműködve, a WHO és az ILO bevonásával készítettük ezeket. A munkahelyi egészség garantálása, illetve biztonság garantálása kapcsán nyújtunk tájékoztatást a válságról, a vírusról, arról, hogy ennek milyen hatása van az egészségre, hogyan akadályozzuk meg ennek a terjedését, és mit kell tenni abban az esetben, hogyha valakit érint ez a fertőzés, hogyan kell egy ilyen helyetet kezelni, hogyan lehet munkahelyi üléseket szervezni. A kapcsolat közben megszakadt, és ismét visszajött a vonal. Egy fontos területre még vissza fogok térni később a biológiai ágensek, hogyan tudjuk a kiszolgáltatott dolgozókat védeni ezekkel szemben. Erről is van egy publikáció a honlapunkon. Ez a terület egy nagyon fontos terület, már évek óta foglalkozunk vele, különösen a munkahelyi betegségeket okozó biológiai anyagok, és hát ugye nyilván mindenki, hogy a munkahelyen előadódó helyzetek közé a COVID által okozott fertőzés is beletartozik, tehát ugyanilyen biológiai anyagnak számít a COVID-19, és ezzel kapcsolatban is lépni kell a munkaadóknak, tehát meg kell tenni a szükséges lépéseket a dolgozók védelmére. A honlapunkon szerepel tehát ezzel kapcsolatban információ a szociális partnereknek, a dolgozóknak és a munkaadóknak is. Ami nagyon fontos, hogy a biológiai anyagokról szóló irányelvben szerepel az információ, ezt egyébként a mi honlapunkon is megtalálják az egészségügyi dolgozók számára is, illetve az utazók számára is közlünk releváns információkat, a hulladékgazdálkodás, az állatokkal kapcsolatos munkavégzés, szennyvízgazdálkodás és az állattenyésztés. Ezek azok a területek, ahol a biológiai ágensek, anyagok megjelennek, és külön foglalkozni kell a jelenlétükkel. Vannak még gyakorlati eszközök, és útmutatás, amelyet a honlapunkon közzétettünk. Szeretném erre felhívni a figyelmet, és a honlapunkon van tájékoztatás arról, hogy az irodai munka, a távmunka izom, illetve csontrendszeri betegségekhez is vezethet, nagyon fontos erről most beszélni, mert ugye a távmunka aránya az elmúlt hetekben és hónapokban nagyon megnőtt. A kapcsolat megszakadt. To arrange and manage uh, home-based telework. Tehát az otthon végzett uh, távmunka egészségügyi hatásait az, a vázrendszerre, izom és csontrendszerre e, kezelni kell. Elérhető egy e, adatbázis is, egy nagyon átfogó adatbázis, amit készítettünk a témában. Több különböző gyakorlati eszköz és útmutatás szerepel benne, vizuális anyagok, esettanulmányok, e, és így tovább. És a célcsoportokra bontott információkat is közöljük. Az érintettek, kiszolgáltatottak csoportjaival kapcsolatban is teszünk közé információt az, OSA, az EU OSA honlapján. Mindez tehát, amiről eddig beszéltem, az előkészületek részét képezte. Szinte, hát kettő, majdnem három évvel ezelőtt kezdtük ezt, Ugye volt egy új egészséges munkahelyi kampányunk, az MST kampány, amelyre felkészültünk, ez októberben indult volna, ebből vettünk elő anyagokat, ezeket már közzé tudtuk tenni, az otthoni távmunka miatti esetleges izom vagy gerincbetegségekről, tehát ezeket korábban közöltük, nem októberben a munkahelyi egészséges biztonsággal foglalkozik, ugye a honlapunk. Van egy rajzfilm karakter, akit Napónak hívnak, és egy kis animáció szerepel a honlapunkon. Az EU OSA ennek a kis karakternek és ezeknek a rajzfilmeknek a használatával szeretne más közönséghez is eljutni. Több különböző eh, médián próbálunk, a közösségi hálózatokon próbálunk eljutni az érintettekhez, a honlapunkon, videókon és így tovább. Tehát igyekszünk ezeket a, az információkat, amelyek nagyon fontosak, ilyen kis rajzfilmek formájában is terjeszteni ennek a karakternek a segítségével. Köszönöm szépen, mondja közben az elnök asszony. Megköszönöm Szedlecsek asszonynak ezt a rövid összefoglalót. És akkor most következzen a kérdések első köre. A koordinátokkal, koordinátorokkal fogunk kezdeni. Mindenkinek két perce van, hogy feltehesse a kérdését, és először a néppárt nevében Szander asszony kérdezhet, parancsoljon. Oui, merci, madame la présidente. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy itt van mindenki és Szedlacsek asszonynak is köszönöm ezt a nagyon érdekes prezentációt. A legutolsó hetek során szörnyű helyzetet tapasztalhattunk mind a vállalkozók, mind a munkavállalók szempontjából, és van, aki tudja végezni a munkáját otthonról, vannak, akinek viszont továbbra is be kell járnia itt most nem csak az egészségügyben dolgozókra, hanem um, a közlekedésben vagy a szállításban dolgozókra is gondolok. Európában gyakorlatilag mindenhol uh, szép lassan, fokozatosan elkezdődik uh, újra az élet. Olyan uh, feltételek mellett kell ezt megtenni, amelyek biztonságosak és a az összes munkavállaló számára is garantálják az egészséget, mert most meg kell védeni a munkavállalóinkat európai szinten is. Ezért kell segítenünk a munkaadóknak, főként a legkisebbeknek és a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévőket kell támogatnunk. Nem csak a munkavállalókra gondolok, hanem arra is, hogy a vállalkozóknak nagyon sok plusz kiadása van, a szájmaszkok, a különböző higiéniás termékek beszerzése mellett és nem tudják azt, hogy egyáltalán pontosan milyen szabályok vonatkoznak rájuk. Mi az, amit megtehetnek, és mi az, amit nem tehetnek meg. Gyakorlatilag a tagállamok is különbözőképpen álltak ehhez hozzá, és a biztonsági szabályok nem világosak. Éppen ezért fontos lenne az, hogy egy adatbázist építsünk ki az összes tagállamban megalkotott szabályokról, a munkavédelem és a biztonság garantálása érdekében. Tehát a bevált gyakorlatokat kellene kicserélni, facilitálni kellene ezt a folyamatot, és ugyanakkor fontos lenne a határmenti területeken is biztosítani mindezt. Köszönöm szépen. Következő, Jongérius asszony. Presentation from Bilbao. Köszönöm szépen. Három kérdésem lenne. Az első kérdésem a környezet védelmi ágensekre vonatkozik. Tudom azt is, hogy itt különböző kategóriákról beszélünk, amelyekre hatása van a COVID-19-es válsághelyzetnek. Itt egy olyan vírusról van szó, amelyet a négyes kategóriába, tehát a legsúlyosabb kategóriába soroltunk be. Egy, ezzel egyetérte ön velem, és hogy mit tudunk tenni ennek tekintetében. A második kérdésem pedig a szezonális és a határmenti munkavállalókra vonatkozik. Hallhattuk, hogy milyen kezdeményezések vannak a kollégák részéről, én úgy gondolom, hogy itt egy hálózatra van szükség, amelyeket Bilbaóból a különböző tagállamok együtt, egy, egyet értésben tudunk megszervezni. Pontosan mi történik tehát a szezonális és a határmenti munkavállalókkal, még nálunk Hollandiában is eléggé aggasztó történeteket hallhatunk az emberektől, akik nem biztonságos körülmények között élnek és dolgoznak, úgyhogy általánosabb értelemben is látnunk kell azt, hogy ez a vírus nagyon nagy egészségügyi kockázatot jelent, ugyanakkor meg kellene vizsgálnunk a helyzetet munkavállalói egészség szempontjából is, hogy például azok, akik a szupermarketekben dolgoznak, vagy más olyan szektorokban, ahol jobban kivannak téve a vírusnak, őket is védjük valamiféleképpen. Köszönöm, Brunner asszony. Hi? Yes? Igen, itt vagyok. Hallanak? Igen, halljuk. Szedecsek asszony, köszönöm szépen a prezentációt, és én is szeretném ki használni ezt a helyzetet, hogy ezen nehéz körülmények között mégis kapunk tolmácsolást. Én most a távmunkáról szeretnék beszélni, és arról, hogy ennek milyen hatása lehet a pszichoszociális helyzetre. Az elmúlt időszakban és az elmúlt évek során már azt láthatjuk, hogy ez a fajta távmunka egyre nagyobb, egyre inkább el van elterjed, és most a COVID-19-es válság drasztikusan megemelte a távmunkások számát. Én úgy gondolom, hogy ennek a fajta munkavállalásnak azért van hatása a stresszre, szociális és pszichológiai értelemben is, és aztán vannak itt még a fáradtság, a stressz mellett a csontokat érő problémákat is, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy Franciaországban már vannak olyan felmérések, amelyek rávilágítottak arra, hogy nagyon nagy a stressz helyzet. Fontos lenne tehát a megelőzés, a tanácsadás, és ezen felül azt is látnunk kell, hogy vajon a bizottsági javaslatokkal kapcsolatban a pszichoszociális problémák megelőzésére vonatkozólag vannak-e önnek javaslatai, ajánlásai, amelyeket megfontolásra ajánlana? Köszönöm. Zsame asszonyi a szó. Hallanak? Jó napot kívánok! Szedlacsek asszony, elnök asszony, kedves kollégák! Szeretnék visszatérni a biztos legutolsó a nyilatkozatára, aki arról beszélt, hogy a munkavállalói mobilitás nem tehetjük kockára, és ez az unió egyik pillére. Nos hát, kedves asszonyom, ön a munkahelyi biztonság kérdésével foglalkozik, úgyhogy ide tartozik a mobilitás is, és a kihelyezett munkavállalók helyzete. A járvány az bizony ilyen szempontból teljesen szabadon mozog, épp úgy, mint a tőke vagy az emberek, és szép lassan a tagállamokban a korlátozásokat csökkentik, de teljesen különböző módon, és gyakorlatilag megint csak az történik, hogy az emberek nem is tudják, hogy pontosan mi a helyzet. Ez a fajta európér ultraliberális megközelítés, amely nem csak gazdasági értelemben, hanem szociálisan, társadalmilag, és most már az egészségügy területén is megmutatkozik. Az én kérdésem a következő lenne, milyen eszközökkel tudunk a szuverén államok együttműködésére építve, és nem pedig az életmódunk vagy a szuverenitásunk eltiprásával együttműködni. Nagyon nagy kihívások állnak előttünk a jövő szempontjából, és különböző eszközöket kell az embereknek a kezébe adni. Csak egyszerűen két dolgot szeretnék még ehhez hozzátenni. Egyrészt azt, hogy hogyan tudják az emberek és a népek megvédeni magukat ebbe a globális világban, amely gyakorlatilag egyre erőteljesebben mutatkozik. Sajnálom, kevés az idő, le kellett kapcsolnom önt. Szúta asszony. Can you see me? Yes. Látnak? Igen. Halljuk és látjuk. Elnézést, nekem nem jelent meg semmi a képernyőn. Egy kérdésem lenne Szedlacsek asszonyhoz, és a biológiai ágensek direktívára vonatkozólag is szeretnék feltenni kérdéseket. Mi ugye otthonról dolgozunk, de azért ne felejtsük el azt, hogy az egészségügyi dolgozók és mások is öm, ki vannak téve a COVID járvány okozta problémáknak, meg is fertőződhetnek. Ugye négy kockázati csoport van, erről már beszélt az egyik kolléga is, és most éppen arról beszélünk, hogy a COVID-19 vajon a hármas csoportban vagy a négyes csoportban kell, hogy legyen. Azt tudjuk, hogy a négyes csoporthoz, illetve a háromas csoportba való besoroláshoz szükséges az, hogy megfelelő megelőzés vagy kezelés álljon rendelkezésre, és ez jelenleg nincs így. Tehát én azt gondolom, hogy a COVID-19 mindenképpen a négyes csoportba tartozik. Mit gondol ön erről, tehát a COVID-19 besorolásáról, és hogyan indokolná ezt meg, mit gondol ön a jelenlegi OSA ajánlásokról, és másodszorban pedig mi lenne mindennek a hatása a munkavállalókra, hogy hármas vagy négyes kategóriába soroljuk ezt a vírust, és hogy a kompenzációt ne csak az egészségügyben dolgozók kapják meg, hanem például a szupermarketekben vagy dolgozók, vagy a sofőrök is meg tudják ezt kapni. Mert ők is kivannak téve komoly kockázatoknak. A tagállamok számára önök javasolták azt, hogy alkalmazzák az EU-s besorolást. Köszönöm. Reholszka asszony, jönné a szó. Jó napot kívánok! Mindenkit köszöntök Lengyelországból. Szerettem volna egy fontos faktorra felhívni a figyelmet, ez gyakorlatilag a rugalmassághoz kapcsolódik. Ez egy kulcsfontosságú gondolat, erről nagyon sokat hallunk, mindahányszor válság üti fel a fejét. És hát bizony, most a mostani járvány során is sokat beszéltünk erről. Én a munka idő beosztásának rugalmasságára gondolok, hiszen az embereknek rugalmas munkaideje van, ami a gyakorlatban sokszor azt jelenti, hogy sosincs vége. És gyakorlatilag azt az érzést keltheti bennünk, hogy állandóan dolgozunk. Nos, hát a mi szakbizottságunk egy jogalkotási anyagon dolgozik, azzal kapcsolatban, hogy milyen adatokat gyűjtöttünk a járvány során. Ezek talán értékes adatok lehetnek, és a rugalmasságra is oda kellene figyelni. Másodszorban viszont a gazdasági vonatkozásokat is meg kell vizsgálnunk, tehát kik azok, akik szoronganak, vagy krónikus stresszben szenvednek azért, mert elvesztettek valakit, vagy egyszerűen félnek attól, hogy elveszítik a munkájukat. Úgyhogy végül is az én kérdésem a következő, mit lehetne tenni a pszichológiai segítségnyújtás területén azok számára, akik most már hónapok óta távmunkában dolgoznak. Azt is tudjuk, hogy a távmunka a gyakorlatban 30%-át teszi ki a munkavállalóknak, sajnos megszakadt a kapcsolat. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kopenhágából szólok, remélem, hogy mindenki hall engem, és köszönöm szépen a mai találkozót, a prezentációt. Én azt hiszem, hogy mindenki számára ma a legfontosabb az emberi egészség védelme, a munkavállalók egészségvédelme, hiszen különleges kockázatnak vannak kitéve a járvány miatt, mind az egyes személyek, mind pedig a társadalmi vonatkozások szempontjából. Mi a helyzet a kihelyzett munkavállalókkal? hát hogy konkrétabban fogalmazzak, itt bizony a, az egészségügyben dolgozók nehéz kockázatoknak vannak kitéve, de a, az építkezéseken, tehát az építőipari munkások sem kapták meg azt a fajta védelmet, amelyre szükségük lett volna, és hát borzalmas körülmények között élnek az emberek, de azt hiszem, hogy ez nem csak az építőiparra igaz, hanem a mezőgazdaságra is. Vagyis engem az érdekelne, hogy konkrétan vannak -e erre vonatkozó adatok, hiszen itt a szociális dömping és a diszkrimináció is ö, olyan problémák, amelyek megjelennek. Köszönöm szépen! Ezzel lezártuk az első kérdéssort, és most szeretném megkérni, hogy Szedlacsek asszony reagáljon, adjon választ a felmerült kérdésekre. Madam Szedlacsek, please. Szedlacsek asszony, parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm, remélem jól hallanak most engem. Sajnálatos módon az elmúlt néhány percben néhányszor megszakadt a kapcsolat, ezért nem hallottam az összes kérdést, de megpróbálom megválaszolni azokat a kérdéseket, amelyeket hallottam, és utána persze emlékeztethetnek engem arra, hogy mit kérdeztek, ha esetleg az önök kérdései kimaradtak volna. Ami a biológiai anyagokat, biológiai ágenseket illeti, az Európai Bizottság dolgozik az erre vonatkozó jogszabály módosításán, és ha jól tudom, akkor volt egy hosszas egyeztetés ebben a témában. Az Európai Bizottság foglalkoztatásügyi főigazgatósága hozott létre egy szakértői csoportot, amelyben nemzetközi szakértők és európai szakértők ülnek. Ők egyértelműen megegyeztek abban, hogy a hármas kategóriába kell sorolni a COVID-19-et. Nyilvánvalóan az ide vágó irányelv, a biológiai ágensekre vonatkozó irányelve kitér az 1-es, 2-es, 3-as csoportba tartozó anyagokkal kapcsolatos összes intézkedésre. A 3-as csoportba tartozó anyagok esetében például nagyon fontos, hogy megfelelő útmutatást kapjanak a munkavállalók a válsághelyzet legelején, és szükség van egy írásos jegyzőkönyvre is. De ezen felül nyilván más intézkedéseket is előirányoz a szabályozás. Ha jól tudom, ebben tehát ez a szakértői csoport már megállapodott. Minket nem vontak be a vitába, az egyeztetésbe, és nem mi vagyunk azok, akik szakértői szakértelemmel járulnak hozzá az egyeztetéshez, itt sajnos megszakadt a kapcsolat. Management Board of ELA, and uh, we offered... Mi azonban a magunk részéről minden lehetséges támogatást, segítséget megadunk az elának. Ez ideig nem kértek még tőlünk információt, de az EU osának van egy mandátuma, amiben beletartozik az információ továbbítás és az, hogy együttműködjünk nyilvánvalóan más ügynökségekkel. Ami a pszichoszociális kockázatokat életi, nyilvánvalóan ez olyan szempont, amelyet szintén figyelembe veszünk minden iránymutatásunk kidolgozásakor. A távmunkával, kapcsolatosan, de figyelembe veszük például a COVID-19-hez kapcsolódó szorongást, valamint azt is, ha valaki esetleg olyan helyzetbe került, hogy családtagot veszített el a COVID-19-es betegség miatt. Továbbá virtuális képzéseket is biztosítunk a kollégáink számára a távmunkát illetően, Egyébként minden tanulmány és felmérés rámutat arra, hogy a megnövekedett szint egy nagyon fontos téma manapság, és mindenkit érint. Az izom- és csontrendszeri megbetegedések is nagyon fontos témát képeznek, ez különösen fontos, hogyha valaki távmunkát végez, otthonról dolgozik, egyedül, izolációban végzi munkáját, ez is egy nagyon fontos szempont. Emellett a határokon átnyúló munkavállalás is egy fontos kérdés. Az elával és a nemzeti szintű hatóságokkal is együttműködünk, ugyanis ezek a kérdések nem feltétlenül EU-s hatáskörbe tartoznak, de igyekszünk minél szorosabban együttműködni a tagállami szintű partnereinkkel, akik aztán az illetékes hatóságoknak további információt tudnak továbbítani. Azt hiszem, válaszoltam már arra a kérdésre, hogy a COVID a hármas vagy a négyes csoportba tartozik-e, és már jeleztem is, hogy ha jól tudom, a COVID a hármas csoportba tartozik, ugyanúgy, mint korábban a SARS és MERS vírusok. Az irányelv meghatároz bizonyos intézkedéseket erre az esetre vonatkozólag, ezt is elmondtam már. Ami a munkaidővel kapcsolatos rugalmasságot illeti. És itt sajnos elment a hang. Nyilvánvalóan veszélyes lehet az is, hogyha valaki vége láthatatlan órákat tölt a számítógép előtt ülve. Az iránymutatások és ajánlások világosa, világosan kimondják azt, hogy a munkát hasonló, ahhoz hasonlóképpen kell megszervezni, mint amikor valaki az irodájában dolgozik. El kell kerülni, hogy valaki hosszú órákon keresztül a számítógép előtt üljön. Aki számára újdonságot jelent a távmunka, annak nyilván szüksége van ezekre az iránymutatásokra, illetőleg azt is fontos elmondani számára, hogy hogyan tud kommunikálni például a kollégákkal, hiszen egy ilyen válsághelyzetben is nagyon fontos, hogy folyamatos legyen a kommunikáció a kollégák között, illetve a munkatársak és a vezetők között, a menedzsment között, és hetente többször is érdemes a kapcsolattartást megszervezni. Elhangzott egy kérdés az adatokra vonatkozólag, illetőleg arra vonatkozóan, hogy vannak-e adataink a hiányzó védőfelszerelésekről. Hivatalosan nincsenek adataink, de kaptunk nyilván visszajelzéseket, hogy helyenként vannak problémák az úgynevezett Focal Point Network révén, és amikor csak tudunk, nyilvánvalóan ezen hálózaton keresztül is segítséget és támogatást nyújtunk. Talán ennyit szerettem volna elmondani. Lehet, hogy néhány kérdés kimaradt, mert időközben megszakadt a kapcsolat, úgyhogy ezekre most nem tudok válaszolni. Nagyon szépen köszönjük a válaszokat. Azt hiszem, hogy azok a kérdések, amelyekre esetleg nem reagált, azokat később majd írásos eljárás keretében megválaszolhatja. A koordinátorokat és tulajdonképpen az összes kérdést feltevő kollégának azt mondanám, hogy ha nem kaptak választ kérdésükre, akkor e-mailben még választ kaphatnak a kérdésükre. Most ismét kérdések következnek, és itt megszakadt a kapcsolat az elnök asszonynal. I'm sorry, Mr. Furlas? Elnézést kérek, Furlas úr. Öné a szó parancsoljon. Uh, Köszönöm, elnök asszony, nagyon örülök, hogy mindenki egészséges és biztonságban van. Először is szeretném Szedlecsek asszonynak megköszönni, hogy velünk van ma. Folyamatosan változik a munkavállalók helyzete, lassan újra nyitnak a vállalkozások, újra visszatérhetnek az emberek a munkahelyükre, ezért fontos, hogy a megfelelő egészségügyi és biztonsági intézkedések érvényesüljenek. Hogyha valakinek valamilyen egészségügyi kockázata van, daganatos megbetegedés, és így tovább, akkor fontos, hogy prioritást élvezzen, ami a védőfelszerelésekhez való hozzáférést illeti. De minden munkavállaló számára biztosítani kell nyilván az egészséges és biztonságos munkakörülményeket azt szeretném kérdezni, hogy a tagállamok mennyire vannak tisztában azzal, hogy milyen fontos kérdések ezek. Köszönöm szépen. Ferándis asszony a következő kérdező. Köszönöm szépen. Spanyolul fogok beszélni. Egy fontos kérdéset szeretnék feltenni a szociális problémák vajon milyen módon szerepelnek az önök felmérésében. Jelenleg nagyjából egyharmada a munkavállalóknak a munkához kapcsolódóan valamiféle problémával küzd, tehát ez több tízmillió embert jelenthet Európában, depresszió vagy burnout, ilyen problémákra gondolok. És vajon mit lehet tenni, a távmunkával kapcsolatban, a bizonytalan munkahelyekkel kapcsolatban ezek szintén nagy problémát okozhatnak, és egyébként hallhattuk azt is, hogy az Európai Bizottság minél hamarabb erre vonatkozólag dolgozzon ki egy cselekvési tervet a burnout és más munkahelyi betegségekkel kapcsolatban, illetve arra vonatkozólag, hogy az ilyen problémákkal érintett személyek hogyan tudnak visszailaszkedni a munka világába. Ehhez pedig arra van szükség, hogy megfelelő adatokkal rendelkezzünk, hogy hol és milyen mértékben vannak jelen ezek a problémák, összehasonlító adatokat, összehasonlítható adatokat kellene kapnunk, és így tudunk konkrétan is fellépni. Indikátorokat kellene kidolgoznunk, és arra vonatkozólag is jó lenne, hogyha kapnánk adatokat, hogy milyen arányban, százalékos arányban érintik ezek a problémák a munkavállalókat a különböző tagállamokban. Tehát vannak olyan tanulmányok is, amelyek már azt is hangsúlyozzák, hogy milyen intézkedések javíthatnának ezen a helyzeten. Engem az érdekelne, hogy egy ilyen típusú ö, munkába belekezdtek-e már, és hogy milyen ö, tanulmányokat készítettek el a mentális egészségre vonatkozólag, és az OSA ajánlásait ebből a szempontból hogyan értékelik. Köszönöm szépen. Thank you very much. The next speaker would be... Köszönjük szépen. Lenoir asszony a következő parancsoljon. I am ready. Can you hear me? Yes, we can hear you yes, and we can, can see you. Készen állok, hallanak engem? Igen, látjuk, halljuk önt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt igazgatónő. Ahogyan már hallhattok, nagyon fontos a munka, megfelelő munkahelyi körülmények biztosítása, amikor visszatérnek a munkavállalók a munkahelyekre. Néhány vállalkozás esetében, főként a kkv esetében nagyon nehéz lehet biztosítani az óvintézkedések végrehajtását – talán érdemes lenne a tájékoztatás során a kapacitásokat növelni, annak érdekében, hogy az ajánlásoknak nagyobb teret biztosítsanak, és esetleg visszajelzést is adhassanak a vállalkozások arról, hogy milyen nehézségekbe ütköznek. Ezek a visszajelzések aztán alapját képezhetnék egy szélesebb körű egyeztetésnek egy igazi egészségügyi unió létrehozásáról, és e, ebben az önök ügynökségének különösen fontos szerep juthat. Köszönöm szépen, Lízi asszony, a következő. Jó napot kívánok! Két kollégával szeretnék beszélni. Sajnos nagyon rossz a vétel intitolato Il vantaggio dell'azione dell'Unione Europea. Az Európai Unió helyzete és az egészségvédelem kapcsán megjelent egy tanulmány, amelyből az derül ki, hogy a szinkronizált válaszadás nem működött Európa szinten, a biztonsági szinten sem, és országokon átnyúló egészségügyi kockázatok valósultak meg. A COVID-19 válság nehéz helyzetbe hozta a munkaadókat és a munkavállalókat is, főként azokat, akik a határ mentén laknak, van, akik fel kellett függesszék a tevékenységüket vagy a munkavégzésüket, mások viszont nagyon rövid idő alatt teljes mértékben meg kellett változtatniuk a munkavégzés módját, és nem volt európai koordináció, hanem nemzeti szabályokra kellett választ adni. Itt most egy szinkronizált válaszra van szükség európai szinten. Köszönöm. Uh, excuse me, Madam Lizzie, but the sound wasn't very good, so the interpreter... Elnézést, Lizzie asszony, de sajnos nagyon rossz volt a hangminőség, ezért a tolmácsok nem igazán hallhatták azt, amit ön mond az ön által elmondottaknak csak egy részét sikerült tolmácsolni, mert nem volt minden hallható megfelelően, ezért, hogyha Szedlacsik asszony nem tudja megválaszolni az összes kérdését, akkor talán írásos formában is megküldhetné a kérdéseit, és akkor írásban megkapja a válaszokat is. De Szutter asszony a következő hozzászóló parancsoljon. Sajnos nem halljuk de Sutter asszonyt. Or at set. And this... Megtenné, hogy a headsetjét kikapcsolja? Így jobb most? Igen. Most én nem hallom önöket, Hallanak engem? Igen, tökéletesen halljuk önt. Yes. I, okay, you can hear me. Okay. I, sorry, I could... Nagyszerű. Elnézést, a headset nélkül nem hallottam önöket, frissítenem kellett az alkalmazást. Tehát köszönöm szépen a mai lehetőséget. Úgy érzem, hogy az egészségügyi dolgozókra nagyon nagy stressz hárul, mert hosszú órákon keresztül dolgoznak, naponta szembesülnek a páciensek szenvedésével, sokszor élet, haláról, életről halálról kell dönteniük, nagyon kemény munkát végeznek. Korábbi járványok tanulságai alapján láthatjuk, hogy ilyen járványhelyzetben az egészségügyi dolgozók 40-50-60 százaléka is megbetegedhet. Emellett a kínai egészségügyi dolgozók esetében is a dolgozók 27%-ára túlzott stressz hárolt. Egy belgiumi professzor tanulmánya is azt mutatja, hogy nagyon sok egészségügyi dolgozó hosszú időre kiesik a munkából, mert pszichés problémákkal küzdik, álmatlansággal, szorongással, depresszióval, tehát teljesen világos, hogy pszichológiai támogatást kell nyújtani a számukra. Az EU OSA szerint mit tehetünk annak érdekében, hogy elkerülhető legyen, hogy a COVID-19 járvány következtében hosszú távú mentális egészségügyi problémákkal küzdködjenek az egészségügyi dolgozók, és másodszorban a mentális problémák kezelése, és bekerül-e majd a 2021-től 2027-ig terjedő munkahelyi egészségügyi stratégiába. Köszönjük, de Lebisza asszony a következő, tessék. Hola. Creo que me oís. Gondolom hallanak, én hallom önöket. Szeretnék bemutatkozni, mert ez az első felszólalásom, mert nem olyan régen, a Brexit után kezdtem el dolgozni ebben a szakbizottságban. Köszönöm szépen, hogy itt van, és azt hiszem, hogy az ügynökségen köszönhetően sokkal biztonságosabb a munkahelyi helyzet jelenleg, mint korábban volt. Tehát fontos az, hogy a megfelelő eszközök, munkavédelmi eszközök bevezetésének köszönhetően nagyon sok országban javult a munkavédelmi helyzet. Spanyolországban gyakorlatilag jelenleg az egészségügyben dolgozók az életüket kockáztatják a páciensekért, a betegekért, nem kapnak megfelelő védelm, védőfelszereléseket. Úgyhogy gyakorlatilag két hónappal a járvány kitörése óta, vagy ez ezután még mindig nem sokkal jobb a helyzet nagyon nagyok az aggályok, és jó lenne, hogyha az OSA megfelelő világos útmutatásokkal szolgálna mindenki számára. Európai szintű fellépésre van szükség, hiszen még ma is ez az, ami hiányzik. Nem csak nemzeti, hanem európai szabályokra is szükség van, olyan intézkedésekre, amelyeknek köszönhetően vissza tudjuk állítani a szabad mozgást, mert ez biztonsággal tölti el a munkavállalókat is. A távmunka is megváltoztatta az életünket, és tudjuk azt, hogy vannak olyanok, akiknek ez nagyon nagy szorongást okoz, és hatalmas stressznek teszik ki a munkavállalók egy részét. Köszönöm. Now the floor goes to Madame uh, Demirel, please. Most pedig Demirel asszony következik. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Ich möchte mich gerne... Köszönöm szépen, elnök asszony. Elsősorban a szezonális munkásokra szeretnék kitérni, illetve a mezőgazdaságban dolgozókra. A koronaválság ideje alatt az embereket arra ösztönöztek, arra szólítottak fel, hogy segítsenek Nyugat-Európában, elsősorban Németországban például a spárga betakarításában, elsősorban román és bolgár szezonális munkavállalókról van szó. Tudjuk, hogy az ő esetükben bizonyos egészségügyi előírásokat nem tartanak be olyan mértékben, mint ahogyan a koronavírus terjedésére való tekintettel be kellene tartani őket. Gondolok itt a távolságtartásra, a maszkviselésre és a szállás, elszállásolás körülményeire is. Már a COVID járványtól eltekintve is rossz körülmények között dolgoztak ezek a munkavállalók, sokszor most pedig különösen igaz ez rájuk. Van-e valamilyen áttekintésük arról, hogy hány embert érint ez a probléma, hány szezonális mezőgazdasági dolgozót érint Európai Uniós szinten az, hogy most határokat átlépve kell dolgozniuk, a tagállamok betartják-e az egészségügyi előírásokat, illetve vannak-e ellenőrzések ezzel kapcsolatosan? Mondom ezt különösen arra való tekintettel, hogy pontosan ezek a munkavállalók azok, akik nem tudnak például szakszervezetekbe tömörülni, és a ő jogaikat egyébként sem tudják megfelelően megvédeni a különböző szakszervezetek, munkavállalói érdekképviseletek, mert szezonális jelleggel dolgoznak. Az OSA mit tud tenni ezen a téren, illetőleg mi várható a jövőben, önök hogyan gondolkodnak erről, nem lenne -e szükség Európai Uniós szintű szabályozásra ebben az ügyben? Köszönöm. Thank you very much. This was the... Köszönöm szépen. A második kérdéskörnek utolsó hozzászólóját hallottuk, és visszaadom a szót Szedlecsek asszonynak, hogy megválaszolja az elhangzott kérdéseket. Nyolc és fél perce van, parancsoljon. Thank you very much for the questions and... Uh, Köszönöm szépen a kérdéseket, és nagyon jól kiegészítették, pontosan arra vonatkoznak amely, azokra a témákra, amelyeket az előadásomból kihagytam a rövid idő miatt. Igen, az emberek visszatérnek a munkahelyükre, és a munkaadók sokszor nem tudják, hogy mit évők legyenek. Ezért hogy a nagy nyomás alatt az EU OSA útmutatást készített a munkahelyre való visszatérés menedzselésére. Néhány héttel ezelőtt tettük ezt közzé, a honlapunkon elérhető. És a, az Európai Bizottság foglalkoztatási főigazgatója és Schmidt biztos úr is reagált rögtön, ezt az útmutatást közzé tette. Itt a munkaadók mindenféle információhoz jutnak, amelyre ahhoz van szükségük, hogy a munkahelyet előkészítsék a munkavállalók fogadására. Tehát a megelőző intézkedések és így tovább vannak felsorolva. Ezt az útmutatót valamennyi tagállam megkapta. És az az ajánlás született, hogy az útmutató végrehajtását kövessék. Tehát igenis rendelkezésre áll részletes információ a tekintetben, hogy hogyan kell a munkahelyeket felkészíteni a munkavállalók fogladására. A pszichoszociális kockázatok. A mentális egészség esetében a stressz kulcsfontosságú aspektus a munkavállalók esetében, és ezt az aspektust is szinte minden tevékenységünkben vizsgáltuk Tehát már a korábbi munkánkban is foglalkoztunk a stresszel és a mentális egészséggel a munkahelyen. Volt két kampány a múltban, amit indítottunk, és nem régiben, nem sokára egy újabb ilyen tevékenységet fogunk indítani, amely a pszichoszociális kockázatot célozza. Az egészséges munkahely kampányunkban szerepelnek kezdeményezések tagállami szinten, tehát nemzeti szinten ezzel kapcsolatban. Egyre több vállalat csatlakozik egyébként ehhez, ezt elmondhatom önöknek, és ez azt jelenti, hogy a nemzeti szinten is, a társaságok szintjén, a vállalkozások szintjén egyre több ismeret áll rendelkezésre. Valamennyi érintettel együttműködünk természetesen, a szociális partnerekkel is. Aztán felmerült az a kérdés, hogy kapunk-e visszajelzést arról, hogy mi történik most a COVID-19 válság idején, milyen intézkedéseket hoznak a tagállamok. Felkészültek-e a tagállamok, felkészültek-e a vállalatok? Erre azt tudom mondani, hogy most zajlik egy felmérés, amelynek keretében a nemzeti kapcsolattartó pontjainkat pontosan erre kérjük, hogy küldjenek be információt arról, hogy milyen intézkedéseket hoztak az érintett tagállamban, és mire van szükség a jövőben. Ezt a visszajelzést tehát össze tudjuk foglalni, és a vállalatok igényeinek megfelelően tudunk reagálni. Szeretnék még valamit elmondani, ne, ugye nem tudtam az összes kérdést végighallgatni, mert időnként szakadozott a kapcsolat, de a távmunkával kapcsolatos útmutatás felmerül ismét ugye a COVID-19 miatt. A távmunkával kapcsolatos útmutatás elérhető a honlapunkon 24 nyelven, ugyanis megvan a fordítás mind a 24 nyelven, és azt hiszem, hogy szükséges ezt az információt terjeszteni. Az egészségügyi kérdések és egészségügyi dolgozók, igen, ezt többen említették, hogy ez az egyik ágazat, amely a leginkább érintett, és én is említettem az útmutatásban, amikor az útmutatásokról beszéltem, ágazati információkat nyújtunk a munkába való visszatéréshez, ez az egészségügyre is vonatkozik, de hát nyilván ajánlásokról van szó, amelyek a honlapunkon elérhetők. Azért, mert az egészségügyi ágazat egy különleges ágazat, és nagyon sokszínű nagyon sokféle tevékenységet folytat, nagyon sokféle kockázat lehetséges. Itt a kiégés, a burnout kockázata sokkal nagyobb, mint a többi ágazatban, nem csak a mostani válság idején, hanem másút is, más időszakokban is, de ez egy általában jellemző tendencia, hogy az egészségügyben dolgozók korábban mennek nyugdíjba, és itt nagyobb a burnout veszélye. Tehát itt is nyújtunk információt és ajánlásokat is természetesen arra vonatkozóan, hogy a munkahelyi biztonságot és egészséget hogyan garantáljuk a kórházakban, az otthonokban, az otthonápolásnál, és így tovább. Következő kérdés a védő eszközök, a személyes védőfelszerelés, a PPE vel kapcsolatos volt, ugye a, a határ menti ingázó dolgozók témáját vetették fel. Itt elég az építőiparra gondolni, az építőipart említeni, hogy ez az ágazat is érintett, és az EU-OSA az építőiparra is, erre a szektorra is ajánlásokat fogalmazott meg. Természetesen megvannak a jogszabályok, és a nemzeti jogszabályok is megvannak. Mi nem avatkozhatunk be nemzeti szinten ezeknek a végrehajtásába, illetve a szabályok végrehajtásának a monitorozásába. Természetesen megpróbálunk koordinálni illetve a számunkra rendelkezésre álló információt valamennyi tagállam felé eljuttatni. Európai szervezet vagyunk, és a feladatunk az, hogy az információkat minden tagállam felé eljuttassuk, koordináljuk a munkát, és az információ rendelkezésre áll, tehát mindenki számára kampányokat indítunk, tájékoztató jellegű kampányokat, és így tovább, és nagyon szoros kapcsolatban vagyunk az érintett tagállamok hatóságaival, a munkaadókkal, illetve a munkavállalók képviselőivel. Azt hiszem ez volt az utolsó kérdés, nem volt még egy, ami a mezőgazdaságot érintette, tehát a gazdaságokban dolgozókat. Igen, teljesen jogos a kérdés. A munkakörülményeket itt még bőven lehet javítani szinte valamennyi országban lehet ebben az ágazatban javítani a munka körülményeket. Volt egy kérdés arra vonatkozóan, hogy a, mi a helyzet a szezonális munkát vállalókkal, kapnak-e ők védő felszerelést, és vannak-e ellenőrzések? Illetve, hogy vannak-e nekünk ezzel kapcsolatban adataink, tudjuk-e, hogy ki foglalkozik ezzel, a munkahelyi biztonsággal, egészséggel. Sajnos ilyen áttekintéssel nem rendelkezünk. Néhány tagállamból vannak információink, az igaz, mert esetleg projekteket működtettünk ezekben a tagállamokban, de európai szintű áttekintésünk a nemzeti szinten a munkahelyi egészség és biztonság vonatkozásában nincsen, de ahogy mondtam, ugye a feladatunk az az, hogy információt biztosítsunk, tehát a meglévő biztos, információt biztosítsuk, hogy ezt mindenkihez eljuttassuk, közöljük, a nemzeti kapcsolattartó pontokhoz juttatjuk el ezt mindig. Hangsúlyoznám még egyszer, hogy az információ elérhető mindenki számára. Köszönöm szépen Szedlácsek asszonynak, mondja az elnök asszony, köszönöm szépen a foglalkoztatási szakbizottság képviselői nevében, hogy a rendelkezésünkre állt, és hogy a hasznos információkat elmondta, különösképpen arról, hogy az elával hogyan működnek együtt például a szezonális munkavállalók és a határmenti ingázó munkavállalók helyzetének a javításában, hiszen ők most nagyon kiszolgáltatottak és nagyon rossz körülmények között kell, hogy dolgozzanak. Most rátérünk a rendünk ötödik pontjára, eszmecsere következik Juan Menedez Valdészel, aki a Eurofund igazgatója, és Szeretném őt sok szeretettel köszönteni. Üdvözlöm Önt, Valdez úr. Ön ugye a Eurofund felmérését fogja bemutatni, amely a COVID-19 válság társadalmi és foglalkoztatási hatásával foglalkozik. Meg is adom önnek a szót, parancsoljon. Sharing some of the research of, of Eurofound. Uh, Köszönöm szépen. A Eurofound COVID-19-es járványjal kapcsolatos tanulmányának eredményeit szeretném bemutatni. A számunkra legérdekesebb számok nyilvánvalóan az egészségügyre vonatkozó adatok és a gazdaságra és munkaerőpiacra gyakorolt hatásra vonatkozó számok is. Az ILO már közzétett a munkaerőpiacra gyakorolt hatással kapcsolatosan bizonyos becsléseket. 300 millió ö, munkavállalót érintenek majd ezek a hatások világszerte. Megnézzük csak az amerikai Egyesült Államokat, ott már több mint 30 millió olyanan regisztrált munka, munkanélküliről tudunk. Az Európai Unióra vonatkozom még nem ismerjük az összes adatokat, de már most látható, hogy súlyos hatásokkal jár a járvány. Egyelőre azonban még nem rajzolódik ki a nagyságrend, hiszen sokan esetleg, sokak munkavállalói státuszát felfüggesztették, sokan szabadságon vannak, és így tovább. Spanyolországban kb. 100 ezerrel nőtt a munkanélküliek száma, a szociális ellátórendszerhez való hozzájárulásokat tekintve azt láthatjuk, hogy egy millióra rúg a nehéz helyzetbe kerültek száma. Ha megnézzük az ágazatokat, egyértelműen elsősorban a fizikai jelenlétet megkövetelő ágazatokat érinti súlyosan a válság. Ide tartozik a közlekedés, a turizmus, a vendéglátás, a gyártás, áruk előállítása és így tovább. Egy online felmérést végeztünk, amelyel több mint 80 ezer polgár véleményét kértük ki Európa szerte, A megkérdezettek közül körülbelül 60 ezeren küldték vissza teljes mértékben kitöltve a kérdőívet. Ebből is látható nagyjából, hogy hány munkahely veszett el, és hány munkaórától estünk el. A megkérdezettek 5%-a válaszolta azt, hogy a COVID-válság közvetlen következményeként veszítette el a munkáját, további 23% állította azt, hogy átmenetileg veszített el munkáját a válság miatt, sokan úgy számolnak, hogy visszatérhetnek majd a munkahelyükre, de ebben nem lehetnek biztosak, hiszen mindez nyilvánvalóan attól is függ, hogy milyen gyorsan áll majd talpra a gazdaság a válságot követően. A megkérdezettek 50%-a pedig beszámolt arról, hogy csökkent a munkaideje, erre vonatkozóan a prezentációban találhatnak egy grafikont is. Nagyon fontos, hogy jelentős százalék azoknak, akik továbbra is dolgoznak, azzal számol, hogy elveszítik a munkájukat. 16 százalékuk gondolja azt átlagosan, hogy el fogják veszíteni a munkahelyüket, és bizonyos tagállamokban jóval magasabb ezen válaszadók aránya. A távmunkáról már esett szó a mai ülés során, az elmúlt évek során rengeteg kutatást végeztünk ezen a téren. A távmunka nagy segítséget nyújtott a válsághelyzet kezelésében, és mindössze néhány évvel ezelőtt kevesen végeztek csak távmunkát, de a távmunkának most nagyobb jelentősége lett a válság miatt, ennek vannak előnyei, hátrányai is. A megkérdezetek 37%-a állította azt, hogy a COVID-válság közvetlen következményeként kezdett otthon dolgozni, a tagállamok nagy többségében kb. 30% az arányuk. Elsősorban azon tagállamokban kezdtek sokan távmunkában dolgozni, ahol egyébként is sokan dolgoztak távmunkában a válságot megelőzően. Nyilván ez összefügg a munkahelyek jellegével, van rengeteg olyan ágazat, ahol egyszerűen nem lehet távmunkát végezni, de másrésztről az infrastruktúra és felszerelés hiánya is okozhatja azt, hogy valahol nem tudnak távmunkát végezni. A megkérdezettek, illetve a válaszadók közel 40%-a érzi úgy, hogy a pénzügyi helyzete rosszabb, mint három hónappal ezelőtt, és hasonlóan alakul azok aránya is, akik úgy gondolják, hogy az elkövetkezendő három hónapban még rosszabb lesz a pénzügyi helyzetük. A különböző tagállamok között nagyon nagy a szórás egyébként, hiszen Bulgáriában gondolják úgy, hogy a legrosszabb a helyzet, Dániában pedig úgy, hogy kevéssé rossz, és e két tagállam között hatalmas a különbség. Mennyi ideig tudnak az emberek megélni jövedelem nélkül? A lakosságnak, illetve a válaszadóknak több mint fele gondolja azt, hogy kevesebb, mint három hónapig tud megélni ö, jövedelem nélkül. Az úgynevezett gazdag országokban is majdnem 40%-os a, azon válaszadók aránya, akik így gondolkodnak. Aztán a szociális védőháló, illetve szociális védelmi rendszerek válsághelyzetet adott válaszát illetőleg sokan gondolják azt, hogy nagyon rossz a helyzet, a munkanélküliek 90%-a gondolja úgy, hogy pénzügyi helyzete romlott a válság következtében, 28%-uk gondolja úgy, hogy még rosszabb lesz a helyzet az elkövetkezendő három hónapban, és 75%-uk gondolja azt, hogy az elkövetkezendő három hónapban nem tud megélni. Hogyan reagáltak a szociális partnerek és a tagállami hatóságok a válságra? Egy adatbázisban 450 intézkedést gyűjtöttünk össze, ebbe beletartoznak a vállalati intézkedések, ajánlások, kétpárti és hárompárti megállapodások, a szociális párbeszéd, és így tovább. Kategória szerint keresni lehet egyébként a weboldalunkon. Lehet keresni például az érintett érdekelt felek szerint a jövedelem szerint, és így tovább. És vannak alkategóriák is, 46 alkategóriában is külön keresni lehet. Ezt, ezt, ezt mind megtalálják a weboldalunkon, a Eurofound weboldalán. Megtek- áttekintették azt is, hogy a szociális partnereket mennyire vonták be, a szociális partnereket körülbelül az intézkedések 56%-ába vonták be. Mi a helyzet a hosszú távú hatásokkal? Hiszen ennek a recessziónak lesznek hasonlóságai és hasonlóságokat is mutat majd az előző recesszióval, ennek alapján leszűrhetjük az, leszűrhetünk következtetéseket, hogy az intézkedéseink mennyire lehetnek hatásosak, illetve hogy hogyan tudunk a határokon átélevelő problémákra választ nyújtana, nyújtani. Megkérdeztük egyébként a polgárokat arra, hogy mennyire optimisták, és, illető, és hogy mennyire bíznak a hatóságokban. A kormányok és az EU-ba vetett bizalom igen alacsonynak mutatkozott, Különösen az Európai Unió esetében nagyon ara, alacsony a bizalom, még a tagállami kormányokba vetett bizalomnál is alacsonyabb szintű, egy-egytől tízig terjedő skálán. Franciaország esetében például nagyon alacsony ez az arány, ezt láthatják az előadásomban, illetve a diákon is. Itt most abba is hagynám tulajdonképpen, hogy tudjanak kérdezni, és, és érdeklődése várom a következő különböző kérdéseket és megjegyzéseket. Köszönöm szépen, köszönöm ezeket az információkat, köszönöm az előadását. Most következik tehát a kérdések első köre. Először is a koordinátorok, illetve a helyettesei kérdezhetnek. A néppárt részéről először is Hedman úr kérdezhet, két perce van, parancsoljon. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen. Hallanak? Igen, halljuk. Nagyon jó. Kedves igazgató úr, köszönöm szépen ezt az érdekes és informatív prezentációt. Ez világosan mutatja, hogy a COVID-19 járvány gyakorlatilag azonnal hatással volt a szociális helyzetre és a munka világára is. Gyakorlatilag minden ember a saját bőrén tapasztalja ezt hosszú távú hatásai is vannak a munkaerőpiac alakulásának szempontjából. Ez óriási kihívásokat jelent a jövőre nézve, és ezért állandóan és pontosan kell monitorozni a helyzetet, értékelni kell a változásokat. Itt Európában nekünk is nagyon fontos szerep jut ebben a folyamatban. Egyértelmű az is, hogy az emberek attól félnek, 16% az embereknek, hogy elveszíti a munka helyét, vagy rosszabb anyagi helyzetbe kerül, tehát jobban látnunk kell, jobban értékelnünk kell a gazdaság különböző szektorait. A platformokon dolgozók, az egyéni munkavállalók, azok akik a leginkább szenvednek ettől, mind a munkaerőpiac szempontjából, mind pedig olyan szempontból, hogy hogyan tudják megszervezni a munkájukat. A következő lenne a kérdésem, az önök tanulmánya is alátámasztja ezeket az érzéseket, vagy pedig esetleg vannak más olyan csoportok, akikre külön intézkedésekkel kell gondolnunk? A tagállamok szintjén, vagy pedig EU-s szinten lehet-e jobb választ adni, és mit lehet tenni annak érdekében, itt megszakad a felszólalás. Következő felszólaló az Eszendi részéről Bisev asszony. Köszönöm szépen. Két kérdésem lenne, és egy megjegyzésem is. Én azt gondolom, hogy az, amiről ön beszél, az egyértelműen egy súlyos társadalmi és munkaerőpiaci válságot mutat, és ráadásul a helyzet még tovább fog romlani. Az önök által bemutatott helyzet egészen máshogy néz ki, országról országra haladva, Luxemburg, Dánia, Svédország, Belgium, Ausztria, ezek azok az országok, ahol az emberek pozitívabban látják eh, a saját jövőjüket, saját anyagi helyzetüket. A kérdésem a következő lenne, vajon eh, van-e ennek eh, hatása arra, illetve köze ahhoz, hogy ezekben az országokban jobban működik a szociális párbeszéd, Magyarország, Ciprus, Bulgária, esetében, amelyek a sor végén találhatóak, talán kevésbé működnek ezek az intézkedések. És hát nagyon másként néznek ki a munkaerő piaci védelmi intézkedések is, és hát sokan félnek attól, hogy rövid távú munkaerő programokban 16%-ok dolgoznak Németországban, és vannak olyan országok, ahol nagyon magas arányban minimálbérből élnek az emberek, és vajon ott a helyzet nem még rosszabb-e? Köszönöm szépen. Következő felszólaló a Rinyú nevében, Egyszer asszony. Először is szeretném megköszönni azt, hogy eljöttek a mai napon hozzánk. A digitalizáció már megkezdődött, a jelenlegi válság csak ráerősített erre a folyamatra. Ugyanakkor a digitális technológiák a szociális szektorban is megmutatkoznak. Volt egy jelentés nem olyan régen, amelyből kiderül az is, hogy a szociális szolgálatoknál kevésbé ezek kevésbé jól működnek akkor, hogyha nagyon fragmentáltak, és a digitális előrehaladottság nem olyan mértékű. A következők lennének a kérdéseim. Hogyan látják önök az Európai Unió és a tagállamok intézkedéseit, és vajon a digitalizáció a szociális szolgáltatások területén nem megfelelő mértékűe, és ha ez így van, akkor mit lehetne tenni, hogy kipótoljuk azt. Másodszorban pedig én úgy gondolom, hogy a digitalizáció általában és a szociális szolgáltatások meg kell könnyítsék az emberek életét, és gyorsabban kell eljutatni a szolgáltatásokat az emberekhez. vajon ezt önök monitorozzák-e, és lehet-e azt látni, hogy melyek azok a területek, ahol az Európai Unió is felléphet? Köszönöm szépen. Köszönöm. Zsáme asszony a következő felszólaló. Köszönöm szépen. A legfontosabb az, hogy ugye, hogy az unióban meg, meg valósuljanak azok a konvergencia programok, amelyek igaziból nem egy egyen, tehát nem egy homogén csoportot érintenek, nagyon sokszor az emberek félnek egyfajta föderalizmustól, az önök ügynökségének munkájától is. Ezt egy olyan kontextusban is mondom, amikor összeomlóban van a gazdaság, hiszen tudjuk azt, hogy mindezek nem működnek, és nem is fognak működni. Mit lehetne tenni a konvergencia visszafordítása érdekében, hiszen éppen úgy, ahogyan a kereskedelemben a szabadkereskedelmi megállapodások nehéz helyzethez vezettek, a környezet állapota is ezeknek, ezek miatt, illetve a globalizáció miatt még rosszabb a helyzet, a szociális jogok is egyre rosszabb képet mutatnak, és a COVID-19-es válság is világosan megmutatta azt, hogy kik azok, akiket leginkább érint mindez. Szociális Előrelépésre van szükség nemzeti szinten, szuverén, szuverén államok demokratikusan megválasztott kormányai kell, hogy felelősség teljesen ezeket a programokat megalkossák alkossák. Én remélem, hogy ilyen értelemben kíván ő is, ön is eljárni, és ha ez így lesz, akkor együtt tudunk működni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Zseme asszony. Következő felszólaló igen, Hansen asszony, két percben. Great. Hello, uh, and thank you, Mrs. Fellows, for meeting. Köszönöm szépen, köszönöm a prezentációt is, és remélem, hogy nem sokára majd a parlamentben is találkozhatunk. A jelenlegi COVID válság miatt a Eurofund támogatja azt, hogy különböző tanulmányokat készítessenek a minimálbérrel kapcsolatban. Vajon ön ennek a tanulmánynak a kihatásáról, illetve a hatájáról is mire fog kiterjedni, erről is tudna-e beszélni, illetve a COVID-19 hatásával kapcsolatban milyen tanulmányt kívánnak meg jelentetni, a platform munkavállalással kapcsolatban is fontos lenne pontosabban látni a helyzetet, hiszen egyre több a bizonytalan helyzetben dolgozók egyre többen vannak, és engem az is érdekelne, hogy másfajta kérdéseket is be akarnak-e vonni ebbe a tanulmányba. Köszönöm szépen. Thank you very much. The next speaker is Madame. Köszönöm szépen. Rafászka asszony következik, két perce van. Społeczne skutki kryzysu samodczuwania. Köszönöm szépen, elnök asszony. A válság mindenütt érezteti a hatását valamennyi tagállamban. És ez természetesen mindenkinek a jövőjét érinti, az állampolgárok jövőjét, mindannyian nagyon aggódnak, és ugyanakkor azt halljuk, hogy az Európai Unió, illetve a kormányokba vetett bizalom nagyon alacsony. Az én kérdésem az ehhez kapcsolódik. A bizalom visszaesése a válság eredménye, vagy pedig nem? És az is érdekelne, hogy vizsgálta ezt valaki életkori csoportokra lebontva, vagy szakmánként lebontva, szakmacsoportokra lebontva. Szerintem az állampolgárok azt várják tőlünk, hogy védjük meg a munkahelyeiket. Van még egy kérdésem, amely az optimizmus szintjét illeti. Ez is eltér attól függően, hogy egy adott tagállam hogyan éli meg a válságot és ennek a hatásait. Vannak olyan államok, amelyeket ugye kevésbé érint súlyosan a válság, az ő állampolgáraik optimistábbak, mint azon tagállamok állampolgárai, ahol súlyosabb volt a válság. Tehát az is fontos szerintem, hogy az adatokat megfelelően értelmezzük, és hogy a következtetéseket is így vonjuk le és alkalmazzuk a gyakorlatban. ugye nyilván lehet látni, hogy egyre nő az aggodalom a társadalomban, nagyon sokan aggódnak a jövőjük miatt, illetve amiatt, hogy hogyan tudnak, mennyi ideig tudnak még jövedelem nélkül élni. Köszönöm szépen, Vilumsen úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, két, elnök asszony, két kérdést szeretnék föltenni. Az első, Valdes úrnak. Az első az az, hogy a kiküldetett, kiküldett dolgozók helyzetéről milyen információja van, a szociális dömping, a diszkrimináció, illetve a védelem hiánya tapasztalható az Európai Unióban minden olyan munkavállaló esetében, aki más tagállamból érkezett. És a másik kérdésem pedig az, hogy ugye vannak olyan országok, ahol sikerült a munkaadók, munkavállalók között, vagy akár háromoldalú megállapodásokat is kötni, de én úgy látom, hogy a kollektív szerződések tárgyalása vissza fog esni, ugyanúgy, ahogy a legutóbbi pénzügyi válság után is bekövetkezett. Ez a visszaesés pedig oda vezetett, hogy egyre több atipikus munka jelent meg, ahol nincs védelem, és ez nagyon súlyos probléma az Európai Unióban mindenütt. Tehát azt szeretném hallani, hogy tapasztaltak-e önök ilyen tendenciákat ebbe az irányba, vagy sem? Köszönöm. Okay, uh, sorry that I haven't heard that. Elnézést kérek, nem hallottam, mondja a hozzászóló, hogy megkaptam a szót, elnök asszony. Tehát akkor, mondja Valdez úr, szeretnék végig szaladni a kérdéseken. Az első a bizonytalanság érzés, illetve az, hogy a magánvállalkozók esetében ez nagyobb ez a bizonytalanságérzés, és így tovább többen utaltak erre, illetve a platform dolgozókra is. Ők egy kisebb csoport, és nyilván őket jobban érintette ez a válság. Általában a védelem, a szociális háló gyengébb az ő esetükben, viszont vannak olyan platformok, amelyek növelték a tevékenységüket a válság idején, és nem csökkentették. Tehát ez a válság eltér a korábbiaktól. A legkiszolgáltatottabb csoportok most is megszenvedik ezt, de nagyon ágazattól függő az, hogy milyen a válság hatása. Vannak olyan ágazatok, ahol teljesen be kellett szüntetni a munkát, nyilván itt sokkal inkább érintettek a dolgozók, és vannak mások, ahol a dolgozók jó, tipikusan jobb helyzetben vannak. Megfelelő intézkedéseket hoztak elég gyorsan a tagállamokban. A kérdés az a beavatkozás méretét illette mindig, és azt, hogy mennyire súlyos a válság, illetve hogy milyen mértékben fenntarthatóak ezek az intézkedések hosszú távon, középtávon, hosszú távon, vagy hogy egyáltalán mennyi ideig kell ezeket fenntartani. Itt látunk különbségeket. És a tagállamok másképpen kezelik ezeket a kérdéseket, illetve másképpen tudják megengedni maguknak azokat a befektetéseket, amelyek a szociális védelmet biztosítják, illetve a gazdaság fellendülését később. Bischoff asszony, ha jól emlékszem, tapasztaltunk korrelációt a társadalmi párbeszéd működésének függvényében. Persze, ha jól működik ez a szociális párbeszéd, az már eleve jó jel. A rövid határidejű munkaszerződések nagyon sok tagállamban működtek már a múltban is, és most is masszívan alkalmazzák ezeket tehát nyilván befolyásolta ezt a helyzet, okokozati viszonyt lehet, hogy egy kicsit túl erős lenne lefektetni közöttük, és aztán a digitális szolgáltatásokról is kaptam kérdést, illetve arról, hogy mit is tettünk a témában. Kiadtunk egy jelentést a digitális szolgáltatásokról. A digitalizáció kulcsfontosságú eleme a, a jelennek is és a jövőnek is. Ezzel a válsággal részben azért tudunk megbírkozni, mert a digitalizáció megvalósul. A válság több változást kikényszerített, amelyek itt maradnak a válság után is. Nem csak a telemunkára gondolok, hanem arra is, hogy a szolgáltatások mindenki számára elérhetőek legyenek. A digitális megoldások a diszkrimináció elkerülését is segíthetik. Például a képességek től függő diszkrimináció megszüntetését segíthetik ezt. Aztán pedig Zsemi asszony kérdésére térnék rá a konvergenciáról, ha jól emlékszem. Szerintem az adatok nem támasztják alá azt, hogy lefelé mozdult ez el. Nézzük meg a történelmi adatokat az Európai Unió múltjából. Van konvergencia, volt csökkenő konvergencia, amely aggodalomra adott okot, de az adatok azért nem támasztották azt alá, hogy az Európai Unió történetében a konvergencia folyamatosan csökken, és aztán pedig mi egy technikai testület vagyunk, az Európai Unióban nem hajtunk végre politikai célkitűzéseket, nemzeti képviselők bevonásával dolgozunk, a kormányok, a szociális partnerek bevonásával, és megpróbáljuk az EU szintet és a nemzeti szintet bevonni, hogy a legjobb megoldásokat tudjuk megtalálni. Melyek lehetnek ezek? Hát persze vannak problémák, a határon átjáró dolgozók, környezetvédelmi problémák, járvány problémák, és így tovább, ezekre meg kell találni a megoldást egy olyan kontinensen, mint Európa, amely száz évvel ezelőtt sokkal kevesebb lakossal bírt, mint most. Most a világ lakosságának nagyobb százalékát adjuk, nehezebb a helyzet. Aztán Peter Hansen kolléga a minimálbérre kérdezett rá. Ezzel kapcsolatban készítünk tanulmányt, illetve azokról az esetekről is, ahol minimál bevételt biztosítottak kísérlet keretében egyes tagállamokban bizonyos munkavállalóknak, és az eredményeket majd közölni fogjuk. Továbbra is a platform munkával kapcsolatban vizsgálódunk, és egyébként igaza van, amikor felveti az aggályt, hogy ennek a típusú munkának vannak negatív vonatkozásai, de nem csak erre jellemzőek, mert az időszakos munkáról is megfigyelhetők, vagy egyéb önálló munkavégzés esetén is megfigyelhetőek ezek, tehát a platform munkának van sok pozitív és van sok negatív jellemzője. Aztán mik lehetnek a jelenlegi helyzet okai, tehát a bizalomhiány okai. Lehet, hogy az állampolgárok azt figyelik, hogy mennyire képesek a kormányok gyorsan, illetve összefüggően, koordináltan fellépni, és nagyon jó javaslatokat beszéltünk meg az emberek támogatására de előfordul, hogy mondjuk a konszenzus helyett a véleménykülönbségekre hívják fel a figyelmet, és ez az állampolgárokban nem a bizalmat növeli, elég drámai helyzetben vagyunk. Tehát nyilván az optimizmus az az objektív problémától is függ, a magától a járványtól. És végül pedig a kiküldött dolgozók helyzetére vonatkozó kérdés – vizsgáltuk már ezt, most nem fogunk közvetlenül ezzel foglalkozni. Az összes atipikus munkavállaló esetében hasonlóak a problémák, amelyek megjelennek, és a kiküldött munkavállalók esetében is az Európai Unión belül. Persze a helyzetet folyamatosan figyelni kell, és ez az Európai Munkaügyi Hatósághoz, testvérügynökségünkhöz tartozik. Köszönöm szépen, Veldez úr, és akkor most következik a második kérdéskör. Franszen asszony kezdi a néppárt képviseletében, parancsoljon két percet kap. Sajnos nem halljuk Hansen asszonyt. Sorry, Madam Franzen, we, we can't hear you. Sajnáljuk, Franzen asszony, hogy az elnök nem tudjuk, nem halljuk önt. Kérem, még egyszer próbálkozzon, és most kapcsolja be a mikrofont. It's not working, so we start with... Sajnos nem működik. Most hallanak engem? Igen, most halljuk. Nagyszerű, köszönöm. So thank you very much. Uh, but I really... Akkor gyorsan mondom is a kérdésemet. Egy kicsit sokkolt az, hogy a szociális partnereknek milyen korlátozott szerepe van az intézkedések meghatározásában az esetek 37%-ában egyáltalán nem vonták be őket. A következő jelentésük elkészítésekor ezt figyelembe veszik-e majd? Amikor a szociális partnerek szerepét értékelik az európai szemeszterben. A szociális partnerek szerepe ugyanis egyre fontosabb és még fontosabb lesz a koronavírus utáni időkben. Második kérdés, megvizsgálják-e majd, hogy a COVID-19-es járvány milyen módon hat ki a legkiszolgáltatottabbak foglalkoztatására, beleértve a fogyatékossággal élő személyeket is, akik általában jobban kivannak szolgáltatva a prekárius munkakörülményeknek. Zárásképpen, amikor a gazdaság hanyatlik, akkor általában a legkiszolgáltatottabbakat érik el, elsőként a megszorító intézkedések. Nyomon követik-e majd azt, hogy a tagállamok hogyan igazítják ki a szociális kiadásaikat a COVID-19-es válság következtében? Ez lenne a három kérdésem. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó napot kívánok, kedves kollégek! Szeretném megköszönni először is Feltez úrnak ezt az előadást, és szeretném a nők fontos szerepére felhívni a figyelmet erre ebben a válságban. A nők vannak ugyanis az élvonalban a COVID-19 válságban, aránytalanul képviseltetik magukat ugyanis olyan ágazatokban, olyan foglalkozásokban, ahol nagyon nagy a kockázat. És tudjuk, hogy a kórházakban, a szupermarketekben, az idősek otthonában, idős gondozásban, szociális szolgálatokban nagyon sok a nő. Ráadásul a háztartásokban is a nők foglalkoznak a gyermekekkel, és ők gondozzák az időseket. Tehát nagyon fontos küzdeni a diszkrimináció ellen, amelyet a nők elszenveznek, és küzdeni kell azért, hogy a kritikus munká, munkákat újra értékeljék, nem szabad elfelejteni mindemellett a nők elleni erőszakot sem. Az első eredmények között nem láttam nők és férfiak között különbségeket, és érdekelne engem, hogy a COVID-19 válság milyen hatással van erre, illetve a gyermekszegénységre, és kérdezem, hogy a végső jelentésükben, amely 2020. szeptemberben jelenik meg, be tudják-e emelni a gyermekekre vonatkozó adatokat, illetve hasonló információkat. A prezentációval kapcsolatban a távmunkára kérdeznék rá, vannak ennek előnyei természetesen, ugye a digitalizáció segít, de vannak hátrányai is ennek, vannak problémák, amelyeket meg kell oldani annak érdekében, hogy a jövőben jobb egyensúlyt lehessen garantálni a magánélet és a munka között. A szocialisták számára a lekapcsolódás joga nagyon fontos, és az Európai Uniós szinten van-e olyan hatástanulmány, amely a mentális túlterheltségre vonatkozik, a hiper összekapcsolt dolgozók esetében arról, hogy ennek az állandó jelenlétnek, állandó bekapcsoltságnak milyen hatása van az egészségükre. És hogyha ezt most kell elkészíteni, akkor önök szerint ennek milyen időkeretei kellenének, hogy legyenek? Köszönöm. Est-ce que vous m'entendez? Kérdezem, hogy hallanak-e? Igen, halljuk. Köszönöm szépen Mendez úrnak a az összefoglalót. Szerintem a Eurofond soha nem volt ennyire hasznos, mint most, és én személyesen is nagyon támogatom azt, hogy az önök szerepét és feladatait erősítsék meg, és az eszközeiket is bővítsék ki. Nagyon helyesen, nagyon jogosan felvetették a bizalom problémáját illetve a bizalom hiány problémáját, amely most az állampolgárok körében tapasztalható. És azt hiszem, hogy be kell bizonyítanunk, hogy az állampolgároknak, hogy Európa ott áll mellettük, hogy megvédje őket. És van két esemény, amely nagyon fontos, és nem sokára bekövetkezik. Az első, ugye a garancia, az ifjúsági garancia megerősítése, ez az egyik, a másik pedig a kompetenciák listájának a frissítése, ennek is be kellett volna már következni, de nem sokára majd közé lesz ez téve. Tehát én konkrétan a válsággal kapcsolatban szeretnék rákérdezni arra, hogy a kompetenciák esetében eh, milyen szükségszerűségek vannak. A COVID-19-es válság módosította az önök véleményét, megközelítését azon kompetenciákra vonatkozóan, amelyekre szükség lesz. A másik, hogy nem minden tagállam hasonló helyzetben van, tehát fel tudják-e hívni a tagállamok figyelmét esetleg a hiányosságokra e tekintetben, és hogyha megengedik, akkor még egy kérdés, a digitális platformokkal kapcsolatban. Önök támogatják a digitális platformokat, vagy inkább ezekkel szemben emelnének szót? Tájékoztathatnák ezek az állampolgárokat a piacon, a tendenciákról, keresletről, kínálatról, az érintett kompetenciákról, amelyekre szükség van. Köszönöm szépen, Dominik Bill következik. Euh, bonjour à tous. Mindenkinek jó napot kívánok. Közös stratégiára van szükség a COVID-19 ellen, de azt hiszem, hogy ez nagyon nehéz lesz. Franciaországban május során nagyon nagy része a munkavállalóknak visszatér a munkaerőpiacra, és gyakorlatilag magukra hagyták a vállalkozókat és a munkavállalókat azzal kapcsolatban, hogy hogyan védjék meg magukat. És a vállalatok nem kapnak arra lehetőséget, hogy teszteljék a munkavállalóikat európai szinten, még nehezebbé kezd válni a helyzet, azért, mert országról országra mások az egészségügyi előírások és szabályok. Aztán itt van még a határvidékeken élő munkavállalók kérdése is, és hát mi lesz majd kibe, fogjuk csukni a gazdaságot azzal kapcsolat, az, annak kapcsán, hogy hogyan fog fejlődni a COVID-19. Az egészségügyi válság rámutatott arra, hogy egy esetleges második hullám megfékezése érdekében csökkenteni kell a határátlépések számát, így Franciaország, Németország és Belgium is nagyon sok kihelyezett munkavállalót fogadott be, és vajon ők, hogyha haza, tehát hogyha hazatérnek ezek az emberek, akkor majd még inkább kiteszik válságnak, illetve a vírus terjedésének ezeket az országokat azt hiszem, hogy Franciaországban a maximális mértékben csökkenteni kell a kockázatokat. Mi lesz a helyzet azokkal, akik a közférában dolgoznak, vagy akár helyi szinten. Mint látják, nagyon sok kérdés marad. Elnök asszony, köszönöm. Köszönöm szépen. Következő felszólaló, Vite Hansen asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, és köszönöm a válaszokat is. Nagyon érdekes volt. A néppárti és eszendés kollégák már feltették a kérdést a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban. Engem ez a téma is érdekel, és az, hogy mindezt hogyan kívánják beépíteni a tanulmányba. A koronaválság hatása hogyan alakul a munkanélküliségre nézve, és hosszú távon a munkaerőpiac alakulására milyen hatással lesz. Köszönöm szépen! Nagyon rövid volt, köszönöm. Sidla asszony következik az ICR-tól. Köszönöm szépen. Még egyszer köszöntöm a kollégákat szerettem volna az idősek problémájára is utalni, mert a járvány alatt gyakorlatilag az egész életünk az internetre fókuszál, és az internethez pedig arra van szükség, hogy legyenek minimális digitális, illetve informatikai ismereteink. Ezeken keresztül lehet megvalósítani egy sor tevékenységet. Tehát gyakorlatilag nagyon sokan, egy 2017-es tanulmányból ez derül ki, egyáltalán nem tudják használni az internetet. 40%-a az unió időseinek nem képes az internetet használni. Az én kérdésem a következő ezzel a csoporttal kapcsolatban mit tudunk tenni, hiszen a tanulmányokból kiderül az is, hogy javítani kell az idősek hozzáférését de ehhez arra is szükség van, hogy megtanítsuk az időseket használni az internetet. A koronavírus azt is arra is rávilágított, hogy pontosan hogyan tudunk kapcsolódni az internethez, a távmunkán keresztül, vagy akár a táv egészségügyen keresztül. A gyakorlatban arra is gondolni kell, hogy hogyan lehet az idősek elszigeteltségét csökkenteni. Ehhez egy Európai Uniós megközelítése van szüksége, ezeket a jelenségeket figyelembe kell venni ennek a kidolgozásakor. Tehát engem ez érdekelne, hogy az idősek helyzete hogyan alakul a koronavírus válság kapcsán. Köszönöm szépen. Az utolsó felszólaló, Kjavik asszony. Bonjour! Jó napot kívánok! Hallanak? Igen. Kedves kollégák, kedves igazgató, köszönöm, hogy itt vannak. A második pillér a szociális jogokkal kapcsolatban azt mondja ki, hogy a munkavállalók és a az egyéni vállalkozók is szociális védettséget kell, hogy élvezzenek, ehhez pedig egyfajta bizottsági kommunikáció is szükséges. Az egyéni vállalkozóknak hozzáférés kell biztosítani a nemzeti társadalombiztosítási rendszerekhez. Ugyanakkor az a probléma, hogy ez a bizottsági kommunikáció ez nem kötelező érvényű, és hát az is nagyon érdekes, hogy a kiszolgáltatottságot és a bizonytalan munkakörülményeket hogyan lehetne felszámolni. A platformokon dolgozók nagy mértékben növelték a teljesítményüket a válság óta. Ők gyakorlatilag a platform égisze alatt dolgoznak, tehát mi történik velük akkor, hogyha elkapják a COVID-19-es vírust, vagy hogyha valami miatt karanténba kell vonuljanak. Jelenleg tehát egy példanélküli válsággal állunk szemben. Sosem volt ennyire fontos a szociális háló megléte, ezt biztosítanunk kell az emberek számára, mert a tagállamok nem feltétlenül kell, hogy ezeket az ajánlásokat megvalósítsák. Önök szerint nem érdemes-e elgondolkodni azon, hogy az Európai Unió egy kötelező érvényű jogszabály alapján tegyen valamit, szeretnénk azt is látni, hogy hogy néz ki a helyzet a jelenlegi válság kezelésének szempontjából. Köszönöm szépen. Köszönöm, most pedig Váldász úr kapja meg a szót a válaszokhoz. Köszönöm. Nyolc és fél percet tudok adni. Köszönöm szépen megpróbálok válaszolni a kérdésekre. Az első kérdés arra vonatkozott, hogy a szociális partnerek szerepe milyen korlátozott. Igen, nyilvánvalóan erre is odafigyelünk a magunk részéről. Figyelembe kell venniük azonban, hogy mindenféle intézkedést összegyűjtöttünk. Lehet, hogy a kifejezetten gazdasági jellegűek nem esetében nem kérdezték meg őket, de Engem is személy szerint meglepett az, hogy összességében milyen kevéssé vonták be a szociális partnereket. Van egy projektünk, amely a szociális partnerek szemeszterben való részvételére tér ki. Az idejében változtattunk ezen annyiban, hogy mennyiben vonják be őket a tagállamok közötti tárgyalásokba a válság kapcsán. A legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportok is szóba kerültek, minden egyes esetben ők a legkiszolgáltatottabbak, e- ez alól nincs kivétel. Az időszakosan foglalkoztatottak esetében a legvalószínűbb, hogy elveszítik a munkahelyüket, hogyha a gazdasági helyzet romlik. Azonban ezzel együtt is látni kell, hogy ez a gazdasági válság a korábbiaktól eltérő, mert lehet, hogy Bizonyos kisvállalkozók például úgy gondolják, hogy semmilyen védelemben nem részesülnek, be kellett zárniuk üzletüket, és nem tudják, hogy mikor nyithatnak újra. Ez tehát egy különleges helyzet az ő számukra. Számos ágazat különlegesen kiszolgáltatott ebben a helyzetben, és nagyon szenved a jelenlegi körülményektől. Tehát nem minden ágazatot érint egyformán a jelenlegi válság. Volt egy további kérdés, amely a nőkre vonatkozott. Részletesebben utána nézünk majd a nők helyzetének. Nagyon releváns felvetés ez. és a felmérésünk második részében már másokat, más csoportokat fogunk kérdezni, más jellegű kérdéseket teszünk fel. Elsősorban felnőtteket kérdezünk nyilvánvalóan, és nem gyerekeket, de a gyerekekre vonatkozó kérdésre is tudunk majd valamilyen szinten válaszolni, és ami a távmunkát illeti, Nos, a távmunka nagy segítség volt a válságkezelésben. Ha nem lett volna lehetőség a távmunkára, a gazdaság teljes mértékben összeomlott volna. Sokkal rosszabb lenne a helyzet, mint amilyen most valójában. Ugyanakkor azonban nem egyszerű a távmunka sem mindig. Mi itt a Eurofoundnál is távmunkában dolgozunk leginkább, és nagyon nehéz például a munkavégzést megszervezni ugyanabban a térben, ahol az ember a magánéletét is éli. Sok tagállamban bezártak az iskolák, így sokan szembesülnek azzal, hogy otthon kell gondozniuk a gyerekeiket, a, vannak esetleg idősek, akiket ápolni kell a családon belül. Nagyon nagy rugalmaságra van tehát szükség a távmunka során. Erre vonatkozólag is van egy projektünk, és reméljük, hogy néhány hónap múlva majd kézzelfogható információkkal rendelkezünk erről a kérdéskörről is. Nyilván fontos a szociális partnereket bevonni ebbe a kérdésbe is. Mérlegelni kell, hogy a távmunka ugye egyrészt rugalmasságot nyújt, másrésztről azonban esetleg hátrányos is lehet bizonyos szempontból. Az egyik hozzászóló esetében nem tudom, hogy pontosan miről is szólt a kérdés, mert rossz volt a kapcsolat. A második kérdés a digitális platformokra vonatkozott, itt sem értettem pontosan, hogy mire is kérdez rá. Jó lenne, hogyha írásban el tudna, kérd, el tudna küldeni a kérdést, és akkor írásban megválaszolom. A harmadik kérdés a határokra vonatkozott, illetve a mobilitásra. Akár a tagállamokon belül is vannak bizonyos restrikciók, korlátozások, nem lehet egyik városból a másikba utazni, egyik régióból a másikba. Az Európai Bizottság nyilatkozatot tett a szezonális, a nélkülözhetetlen szezonális munkásokra vonatkozólag például ők kivételt képeznek, de a mobilitást korlátozni kell minden más esetben. Azt hiszem, ez nem függ össze szorosan a kiküldetésben lévő munkavállalók kérdésével. Itt nem a kiküldetésről van szó, a meglétéről vagy annak hiányáról, hanem a méltányos munkakörülményekről és az egészségügyi intézkedések betartásáról. Peter Hansen, Petra Hansen asszony a fiatalokra kérdezetre, igen, sok fiatal számol be arról, hogy magányosnak érzi magát, és nagy mértékben érinti a foglalkoztatásokat és a válság. További információkat gyűjtünk ezzel kapcsolatosan. Elvileg indítottunk volna egy projektet azokról a fiatalokról, akiknek nincs munkahelyük, és nem vesznek részt képzésben, szakképzésben sem. Ez egy olyan projekt, amelyet régóta tervezünk, de most ezt egy kicsit elhalasztjuk – annak érdekében, hogy a válság fiatalokra, okoz, fiatalokra gyakorolt hatását is meg tudjuk majd vizsgálni néhány hónap múlva. Szidvó asszony az idősekre kérdezett rám. Ez egy nagyon fontos szempont, amelyet felvetett. Ők nem feltétlenül digitálisan írás tudók, ez egy súlyos probléma lehet. A digitális szolgáltatásokra vonatkozó szempontokat is vizsgáljuk, illetve szeretnénk vizsgálni a jövőben. Nagyon fontosnak tartjuk mi is, hogy a digitális eszközök barátak legyenek, és használhassák őket esetleg az idősebbek is, és ne legyen szükségük külön támogatásra, segítségnyújtásra ezek használatában. Végezetül a szociális jogok pillérére és a mindenki számára nyújtandó szociális védelemre kérdeztek rá. Nyilvánvalóan a vállalkozók azok, akiket a legsúlyosabban érintett a jelenlegi helyzet. Úgy gondoljuk, hogy a szociális védőháló a vállalkozók esetében sokszor hiányos, meg kell, át kell tekintenünk, hogy a vonatkozó tagállami intézkedések mennyire fenntarthatók, mennyire tudják megoldani a vállalkozók csoportját érintő problémákat a szociális védelemhez kapcsolódóan. Elhangzott egy kérdés arra vonatkozólag, hogy legyen-e jogilag kötelező vagy sem egy-egy ilyen intézkedés. Álláspontunk nincs ezzel kapcsolatban hivatalosan, de úgy gondoljuk, hogy a szociális védelemmel kapcsolatosan egy részletes átfogó monitoringot kell végezni, majd pedig át kell tekinteni, hogy a jelenlegi eredmények elégségesek-e vagy további intézkedésekre van szükség. Szigurá asszonya képzésekre vonatkozólag tett fel kérdést, pontosította kérdését a Skills Agenda kapcsán. Úgy gondolom, hogy itt nagyon hasznos lenne valóban egy platform létrehozása. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ilyen rengeteg információval láttak el bennünket. Nagyon szomorú hallani azt, hogy az adatok szerint a koronavírus okozta válság nagyon súlyos károkat okoz majd a foglalkoztatásban és a munkaerőpiacon. Úgy tűnik, hogy most nagyobb szükség lesz a vonatkozó intézkedésekre, mint bármikor korábban. Köszönöm szépen, az id- hogy időt szánt ránk, hogy megválaszolt a kérdéseket és hát lehet, hogy egy-egy kérdésre nem sikerült válaszolni, mert nem volt elég idő, vagy esetleg technikai probléma lépett fel. A kimaradt kérdéseket megküldjük írásban, és előre is köszönjük, hogy megválaszolja ezeket. Köszönöm mindkét vendégünknek, most pedig az Empl szakbizottság tagjai számára mondok fontos tudnivalókat. Május 26-án lesz a következő ülésünk. A határokon át ingázó munkavállalók kérdését vitatjuk meg Schmidt biztossal és az ELA igazgatójával. Nagyjából ennyi. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a titkásság részéről, köszönöm a talmácsoknak, köszönöm mindenkinek, aki lehetővé tette, hogy az interakció platform segítségével ülést tartsunk. Nem is lépett fel súlyosabb technikai probléma, úgyhogy ennek szellemében is köszönöm még egyszer mindenkinek, és találkozunk május 26-án a viszontlátás.